Okay, now we have to... Yeah. Okay, colleagues, if we can take our Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Kezdenénk ezt a mai különleges ülést. Eszmecserére kerül sor fiatalokkal a European Youth Eventről, az EU külügyi fellépésének szerepéről, a migrációs áramlattal kapcsolatban. Ez egy rendkívül fontos téma. és tudjuk, hogy politikai kihívások, nehézségek övezik ezt a problémát. Mindent meg kell tenni azért, hogy üdvözölhessük azokat, akik a háború elől menekülnek, illetve integráljuk őket. De ezzel kapcsolatban is nehézségeink vannak. Üdvözlöm mai napon a vendégeinket. Májusban került sor a European Youth Event második alkalommal történt meg, megszervezésére 7,5 ezer fiatal látogatott el Strasbourgba. Olyan kérdéseket vitattak meg, amelyeket most az Európai Parlament különböző szakbizottságai tárgyalnak. A mi szakbizottságunk szeptemberben kapta meg a European Youth Event dokumentum, dokumentum, dokumentumait. Új ötletek egy jobb jövőért, ezt a címet adták neki. Tehát elsősorban új ötletekről van szó. A mai napon három rövid felszólalást fogunk meghallgatni. Ezt a képviselőknek is mondom, hogy rövid hozzászólásokról van szó. Három rövid ötletet hallunk, és utána pedig a reakciókat fogjuk meghallgatni. Mindenki max. két percig beszélhet. És reméljük, hogy a mai ötletek, amiket a, meg, amiket a meghívottainktól hallunk, megtalálják majd a megfelelő fogadtatást a szakbizottságban. Három hozzászólónk van. Linda Szlapakova, aki Brüsszelben tanul a Szárius kollégiumban nemzetközi tanulmányokat, az európai béke tanulmányok foglalkoztatják leginkább a radikalizáció, illetve a vallás és politikai szélsőségek témáját vizsgálja közelebbről. Korábban a belga cseh nagykövetsége volt gyakornok, jelenleg az európai politikai tanulmányok központjában gyakorla, gyakornok. Itt van Linda előttem. Andrea Gavila a következő. akit, aki most kapta meg az ügyvédi kinevezését Angliában és Walesben. Különböző kormányügynökségeknek dolgozott, ismeri az Európai Emberi Jogi Bizottság, Bíróságot és az Egyesült Államok különböző bíróságait is. Az emberi jogokkal foglalkozik a szociális igazságossággal, az embercsempészettel. Mateusz Frandejuszka, a harmadik vendégünk, aki Lengyelországból gyerekkorában menekült el Lengyel, Németországba, tehát pontosan ismeri a menekültek sorsát. 2015-ig a Német Migrációs Hivatalban dolgozott, és, az ifjúsági szer, és egy ifjúsági szervezetet vezetett, a SZEZI nevű szakszervezet ifjúsági szekcióját vezette, és ott is migrációval foglalkozott. Nem szaporítom a szót, Mateusz, kérem, hogy az első ötletét mondjuk el, utána meghallgatjuk a második és harmadik elképzelést, és aztán a kollégák fognak majd reagálni. Mateusz. Köszönöm szépen. Javaslatom értelmében az európai tagállamok diplomáciai képviselői megfelelő információt kapnának az összes ö, migránsról, és így humanitárius alapon megfelelő védelmét tudnának adni a menekülteknek. Így sokkal könnyebben el lehet érni azokat a menekülteket, akiknek, akik rászorulnak erre. Ez azt jelenti, hogy a diplomáciai kiküldetések, tehát a ö, nagykövetségek is úgy ö, jutnak információhoz, hogy nem kell ezt külön csatornákon kérniük. Ennek az lenne az előnye, hogy kezdettől fogva tudunk védelmet nyújtani a menekülteknek, tehát számos kommunikációs utat kizárunk, és remélhetőleg ez így hatékonyabb lesz. Elképzelhető, hogy ez arra is alkalmas lesz, hogy az embereket meggátoljuk abban, hogy illegálisan lépjék át a földközi tengert. Amíg a német migrációs hivatalban dolgoztam, gyakran találkoztam azzal a problémával, hogy az emberek félnek attól, hogy elfogadják-e a menekült kérelmüket, hogyha nem lettek volna, hogy ez nem foglalkoztatta volna őket, nem, nem gondolták volna úgy, hogy megkapják a menekült státuszt, akkor nem utazták volna el veszélyes úton egészen Európáig. Elképzelhető, hogy a menekültek el sem tudják hagyni azt az országot, ahonnan menekülniük kell. Humanitárius segítséget kell nyújtni azoknak, akik nem tudnak elmenekülni, és már az érintett területeken lehet kezelni a menekült kérelmeket, ezáltal mondom, kevesebb ember indulna el a veszélyes úton, és nem jutnának ember csempészek kezére. Ez egy nem új fajta menekült státusz, ez egy olyan dolog, amire, aminek már komoly gyakorlata van az Egyesült Államokban, Kanadában és Latin Amerikában. Köszönöm szépen, ki remekül betartotta a hozzászólás időt. Andrea Gabriela következik hagyjuk a következő elképzelést. Kollégák, mindenki hallotta az elképzelést, erre kell keményen reagálni. Andrea. My proposal today. A mai javaslatom az Európai Unió számára azt jelenti, vagy abban áll, hogy a konfliktusos országokban hozzanak létre szabad, illetve biztonságos zónákat. Tehát nem Európában védenénk meg a menekülteket, hanem a konfliktus forrásánál. Biztonságos városokat kell létrehozni az Európai Unió segítségével. A biztonságos városok partneri kapcsolatokat hozhatnak létre európai városokkal konkrét kérdésekben, de először is a konfliktusos háborús területeken kell létrehozni ezeket, a védett területeket, ezt úgy kell megtenni, hogy katonai biztonságot is garantálni lehessen. A migránsokról és menekültekről szóló New Yorki csúcson született egy nyilatkozat, ezt több mint száz ország aláírta, és azt hiszem, hogy ez jó kezdet. Talán így visszajuthatunk a békéhez és a stabilitáshoz. Második dolog, nagyon fontos, hogy szociálisan is támogassa az Európai Unió polgárok a menekülteket. Egészségügyi és oktatási infrastruktúrákat kell a menekültek rendelkezésére bocsátani, illetve meg kell tanítani a menekülteknek, hogy önállóak legyenek. Nem házat kell nekik adni, hanem anyagot, hogy házat építhessenek. Azok, akik ilyen védett zónákban élnek, hozzáférnek az oktatáshoz és az egészségügyhez, ezt biztosítani kell, de azt a lehetőséget is meg kell adni nekik, hogy szabadon fejleszthessék magukat, illetve a jogállamiság szellemében és külföldi intervenció nélkül saját maguk is vállalkozhassanak. Nagyon fontos tehát az, hogy vállalkozó szelleműek legyenek ezek az emberek, illetve kapjanak például földterületet, hogy élelmiszert is, is Jó, köszönöm szépen, ez volt a második eh, észrevétel. Eh, ma egyébként majd beszélünk Szíriáról, és arról, hogy a humanitárius segély hogyan jut el oda majd a bizottság is elmondja a véleményét. Ez nagyon jó elképzelés, illetve a jobb együttműködés tagállamok között az első észrevétel is remek volt. Há, lesz még egy harmadik ötletünk, elképzelésünk, de azt hiszem, hogy most meg fogunk hallgatni két képviselőt, és aztán a többi képviselő majd a többi észrevételre fog reagálni. De Szárnéz asszony az első. Merci beaucoup. Euh, très rapide. Köszönöm szépen nagyon gyorsan. Abszolút egyetértek az első javaslattal. Természetesen az Európai Uniónak az egyes országokban megérkezett menekültek számára meg kellett volna nyitni, kellett volna nyitni azokban az országokban menedékbenyújtás, menedékkérelem benyújtási irodát, ahova megérkeztek először Jordániában, Libanonban, stb. Hiszen elfogadhatatlan, hogy a saját, illetve a családjuk életét kockáztassák ezek az emberek annak érdekében, hogy a menedékkérelmüket benyújtsák. Teljes mértékben egyetértek ezért az első javaslat javaslattal. Több a, kanadi, a kanadaiak ugyanígy csinálták ezt, a Szíriával határos országokban bírálták el a menedékkéremeket, és így szállították aztán a menekülteket Kanad, Kanadába. Köszönöm szépen. Én, és ez láttam, mondja az elnök, sokkal jobb lett volna Törökországban kezelni a problémát, még mielőtt a tömeges migráció beindult volna. Páncéri következik. Ja, Grazie. Eh, e devo dire che sempre apprezzato. Köszönöm szépen. Mindig nagyra becsülöm, hogyha új elképzelések után kutatunk, és az még jobb, hogyha ezt három fiataltól halljuk. De én mindig ezt szoktam mondani azért a nehézségeket is. Nézzük először is a diplomáciai missziók kérdését. Azt hiszem, itt van még egy pár olyan hozzávaló, ami jelenleg nem áll rendelkezésre. Egy, ezeket a nagykövetségeket meg kéne erősíteni, mert jelenleg képtelenek arra a nagykövetségek, hogy ezt a feladatot ellátsák. Kettő, nagyon fontos, hogy az európaiak hajlandóak legyenek befogadni a, be, a bevándorlókat. Kanada jelenleg az egyetlen ilyen ország, az Európai Unióban nem nagyon van ilyen, nincs szolidaritás, nem hajlandók elosztani egymás között a migránsokat az európaiak. Harmadik dolog. Többféle migráció van gazdasági bevándorlás esetében igen, meg lehet indokolni, hogy miért kéne a nagykövetségeket használni erre, de azért van itt egy ellentmondás. Sok tagállam ugyanis egyáltalán nem akarnak gazdasági bevándorlót befogadni. Azt gondolják, hogy ezek az emberek maradjanak otthon. Ma ez a többségi vélemény az EU-ban. De van egy másik féle migráció is. Olyan emberek ezek, akik háború üldöztetés elől menekülnek. Itt az idő a gond. Egyszerűen nincs arra idő, hogy egy listát állítsunk össze, és a diplomácia, a diplomáciai képviseleten, tehát a nagykövetségen ö, megvárják ezek a, vagy a nagykövetség től várják ezek az emberek, hogy megkapják a menekült státuszt. Nem, azonnal el kell hagyniuk az országot, nem tudnak erre várni. Ezért nehézkes egy kicsit ez. Szerintem ez egy nagyon jó intuíció, de azt hiszem, hogy számos hozzávaló még hiányzik. Köszönöm. Igen, ezek a gyakorlati kérdések, amelyek a, ezen politikai javaslatok végrehajtásával kapcsolatosak. Először is ezt a témát le fogjuk zárni. Andrea szeretne válaszolni a két képviselőnek? Azt gondolom. Azt hiszem, hogy inkább Mateusz javaslatára reagálnak, de azt a problémát ami a gazdasági migrációval kapcsolatos, ezt erre hosszú távú választ kell adni, és a megelőzésre kellene koncentrálni. Köszönöm szépen, Mateusz. Köszönöm szépen Szárnes asszonynak, aki támogatja a javaslatunkat, az áj javaslatát. Páncerrai úrnak pedig azt mondanám, Természetesen nehéz ezt a típusú feladatot felvenni az európai diplomáciai küldöttségek feladatai közé, de ahogy már mondtam, nagyon fontos megosztani ezt a feladatot a tagállamok között. Egyetlen nagykövetség egy nagykövetség, nem egy nagykövetség kapná meg a kérelmeket, hanem megosztanák ezt a feladatot. Természetesen fel kell készíteni erre a hivatalnokokat is. A másik dolog, amit mondott, a, az azonnali segítségre szoruló emberek, például a szírek esetében, amikor ők menedéket kérnek a nagykövetségen, azonnal dokumentummal kellene ellátni őket, aminek köszönhetően beléphetnének, az, beutazhatnának az Európai Unióba, és nem kellene illegálisan veszélyes utat vállalniuk. Köszönöm szépen. Hát jó ötlet, mondja az elnök, de politikailag nagyon nehéz a tagállamok közötti ezt az együttműködést eh, elérni. Az UNHCR-nek nagyon sok eh, tapasztalata van azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a helyszínen eh, kezelni ezeket a problémákat, de vannak problémák, vannak olyan javaslatok is, illetve vannak olyan megoldások is, amikor az ENSZ programból jönnek, tehát közvetlenül a menekült táborokból kiemelt menekültek érkeznek el Európai Uniós tagállamokba. Tehát az UNHCR-nek van erre tapasztalat, ők tudják, mit kell csinálni. Lindet Lapakova következik, meghallgatjuk a következő két ötletet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Látjuk, hogy több millió család több család utazik a földközi tengeren keresztül, és veszélyezteti az életét, ez tömeges bevándorlásnak számít, és ezt meg kellene akadályozni. Az Euró-Mediterrán keretet kellene létrehozni, a fiatalok aggodalmait kellene itt komolyan venni először, és biztosítani kellene a jobb, az oktatáshoz való jobb hozzáférést, a, biztonság, a munkahelyeket teremteni a fiatalok számára, hiszen a munkanélküliség és a kilátástalan bizonytalanság az egyik legfontosabb pusfaktor a fiatalok esetében. Sok fiatalnak nincs más lehetősége, mint az, hogy újra és újra megpróbálja elhagyni hazáját, mert nincs más kilátása másodszor. Nagyobb együttműködésre van szükség a civil és az ifjúsági szervezetek között, Európában és külföldön. Az erőszakos eh, eh, radikalizáció megszüntetése vagy megelőzése érdeke, érdekében az erőszakos eh, szélsőségesség az a legszörnyűbb szintje ennek a vásárnak, és ez csak jobban erősíti a plura, e, pluralizálja a e, társadalmainkat. Tehát ezt kell megelőzni, a szélsőségeseket, a radikalizációt, és megszüntetni az erőszakot. E, azt hiszem, hogy mindez ugyanis exportálható és harmadszor pedig hatékony integrációs programákat kell eh, kidolgozni a menekültek számára, hogy eh, annak érdekében, hogy befogadóbbak legyünk, eh, és, és olyan környezetet biztosítsuk a fiatalok számára, amelyben vannak kilátásai. Köszönöm szépen, elnök! Andrea Gabriela mutatja be a második ötletet a második fordulóban. Ugye, hogyha megtanítjuk az embereket halászni, akkor egész életükre képesek lesznek élemet szerezni maguknak. Ennek érdekében egy Európai Uniós béketestületet kellene létrehozni, illetve test, és ezt az Európai Unió finanszírozna, és ez önfenntartó kapacitásokat hozna létre a, a tehetséges fiatalok, akik a békért és a fenntartható fejlődésért küzdenek, ellátogathatnának a konfliktussal sújtott területekre, ahol segíteni tudnának, illetve oktatást tudnának nyújtani a fenntartható fejlődésről, vagy mezőgazdasági termelésről, stb. És számos ilyen Számos ilyen példa van. Malawiban például volt egy fiatal, aki elektromos szélmalmokat épített különböző alkatrészekből. A konfliktusok megelőzése nagyon fontos, a helyi NGO-k, illetve az iskolák együttműködése. A az integrációs tréninget és a minimális bért vagy fizetést az Európai Uniónak kellene állnia. A tevékenységeket, illetve az eredményeket ezekről be kellene számolni, és, világ, és közé kellene tenni azért, hogy mások számára is inspirációt nyújtsanak. Az Európai Uniónak segítenie kell a fiataloknak abban, hogy értelmes jövőt válasszanak inkább, és nem a, a hősi halált. Ennek köszönhetően a szélsőséges radikalizáció elkerülhető. Köszönöm szépen, mondja az elnök, van-e hozzászólás a fiatalok integrációja az első ötlet, a másik pedig a fiatalok motiválása abban, hogy együttműködjenek, közösen találjanak megoldásokat országokat. Afrikában a demográfiai fejlődés hatalmas kihívás, ami a munkahelyteremtést illeti. Tegnap egy nagyon érdekes előadásra került sor az intelligens falvakkal kapcsolatban, ahol az afrikai falvak a nagy gerinchálózaton kívüli intelligens energiaellátási rendszereket tudtak létrehozni. A technológia transfer például már fontos központi téma. Szeretne valaki reagálni erre a két gondolatra? Elítessék. Uh, yeah, I just wanted to thank you for... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt vannak ma, és megosztották velünk az észrevételeiket. Egy kicsit elkéstem, egy másik ülésen voltam, és lehet, hogy már kitértek erre a témára, de szeretném elmondani, hogy mi itt a parlamentben évek óta, vagy legalábbis az elmúlt két év során folyamatosan azt mondtuk, hogy olyan megoldásra lenne szükség, amelyel megosztjuk a terheket EU-s szinten a tagállamok között. Két héttel ezelőtt New Yorkban jártam az első olyan konferencián, amely a nagy migrációs mozgásokkal, hullámokkal foglalkozik, és persze globális erőfeszítésekre van szükség, ezt ott is megállapítottuk, hiszen a migráció és a menekültügy globális jelenség, globális megoldásra van szükség. De mennyire lehetünk mi hitelesek az Európai Unió részéről, miközben, hogy amikor miközben globális megoldást követelünk, mi az Európai Unión belül sem tudunk közös megoldásban megállapodni. Hat tagállam van a 28-ból itt az Európai Unióban, amely a menekült kérelmek 40%-át kell, hogy elbírálja, ez nem fenntartható nyilvánvalóan, de hogyha 28 tagállam közösen osztazna ebben a feladatban, akkor fenntartható lenne a rendszer. A parlament tehát egy közös megoldást követel. Mi parlamenti képviselők szinte hetente hazautazunk, és megpróbálunk a választópolgárainkkal párbeszédet folytatni, nem mindig könnyű megérteni, megértetni az Európai Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Parlament különböző hatásköreit a polgárokkal, de mindenképpen közösen kell ezt a terhet viselnünk, máskülönben nem fog menni. Köszönöm. Anna Gomes. Köszönöm szépen. Én is nagyon sajnálom, hogy nem tudtam meghallgatni az előadások legelejét, mert én is egy másik ülésen voltam de a végét hallottam, és a vége nagyon megérintett. Mindenképpen szükség van arra, hogy a fiatalok aktívak legyenek. Aktívan síkra szálljanak a demokráciáért, a jogállamiságért és az emberi jogokért. Ezért is szükség van arra, hogy követeljük a kormányainktól, hogy stratégiai beruházásokat eszközöljenek olyan programokba, amelyek megakadályozzák a szélsőséges ideológiák további terjedését, amely ideológiák erőszakot, erőszakhoz vezetnek. Szerintem a kormányaink nem tettek eleget ezen a téren. A parlament egy évvel ezelőtt készített egy jelentést erről a témáról. Szerintem nem ruháznak be eleget a tagállamok ezekbe a projektekbe, és ezek a projektek egyébként sem fognak működni, hogyha a helyi szintű ifjúsági szervezeteket nem vonjuk be, a fiatalokat be kell vonni, hogy maguk is aktívan részt vegyenek a terrorista csoportok ideológiájának terjedésének a megakadályozásában. Hiszen ezek az ideológiák több erőszakhoz vezetnek. Persze összefügg ez azokkal a szakpolitikákkal, amelyek a fiatalok kezében lehetőségeket adnak munkahelyeket teremtenek a számukra, és így tovább. Nem tudunk a megelőzés terén jó munkát végezni, hogyha mindeközben a fiataloknak nem kínálunk megfelelő lehetőségeket, nem teremtünk számukra megfelelő munkahelyeket, és így tovább. Ez azt is jelenti, hogy véget kell vetni ennek a buta, megszorító politikának, amely egyébként a biztonság szempontjából is nagyon nagy károkat okozott, és a, a társadalmi integráció persze nagyon fontos. Megerősítem azt is, ami elhangzott a menekültekre vonatkozóan. Az, ahogyan a kormányaink a menekültek, illetve a menekült és migrációs hullámot kezelték, helytelen volt. Nem lehet őket megállítani falakkal, kerítésekkel, ide fognak jönni Európába, sőt egyre nagyobb számban érkeznek majd, Konfliktus kezelésre van szükség, és megfelelően kell kezelni ezt a helyzetet. Egy közös megközelítésre van szükség, egy olyan megközelítésre, amely nem az embercsempészek malmára hajtja a vizet ezentúl. Az embercsempészek nagyon is jól tudják, hogy hogyan kell kezelni a menekült hullámot. Mi vagyunk azok, akik nem tudják kezelni, mert a gyakorlatban valójában az embercsempészek malmára hajtottuk a vizet. Csak akkor tudjuk megállítani az embercsempészeket, hogyha biztonságos és legális útvonalakat nyitunk meg, akár a menekültek, akár a migránsok számára. Amíg a kormányaink ezt nem hajlandók megtenni, addig az embercsempészek segítjük, és fontos, hogy a fiatalokat is megnyerjük a magunk ügye számára. Azt javasolnám, hogy a következő két felszólalat is hallgassuk meg, és a válaszokat aztán a legvégén hallgass, hallgatjuk meg, mert különben nem lesz elég időnk. Lehet, hogy az Európai Bizottság is hozzá szeretne szólni a fiatalok, az európai fiatalok önkéntes szerveződéséhez, ennek témájához. Linda a következő. Tessék. Köszönöm szépen. A mondanom összefügg azzal, amit az imént hallhattunk az embercsempészekről és a jogszabályok betartatásáról. A Europol legutóbbi jelentése az embercsempészetről azt mutatja, hogy bűnszervezetek állnak az embercsempészet hátterében, ezért is fontos, hogy legális útvonalakat nyissunk meg a migránsok számára. Ugyanakkor azonban többet kell tenni a jogszabályok betartatása területén, és a határok védelme területén, annak és persze a szervezett bűnözés elleni fellépésben. Az EU-s ügynökségek és a harmadik országok közötti együttműködést meg kellene erősíteni, vannak már erre vonatkozó platformok, amelyek a Europol, Eurojust és a tagállami ügynökségek és hatóságok közötti együttműködést segítik, de szerintem a harmadik országokkal kellene mindenek előtt megerősíteni az együttműködést, azért, hogy a szervezett bűnözés ellen hatékonyabban fel tudjunk lépni. A Europol nem régiben létrehozta az európai ember, embercsempészet elleni küzdelmet irányító központot. Szerintem hasonló központokra lenne szükség. Emellett a Földközi Tengeri Unió vonatkozásában is létre lehetne hozni egy multilaterális platformot e témakörben. Másodszorban, ami talán még fontosabb, elengedhetetlen, hogy a jelenlegi politikai légkör tekintve egy olyan narratívát hozzunk létre, amely a migránsokat nem démonizálja, hanem ehelyett az embercsempészet ellen és a szervezet bűnözés ellen kell fellépni. Minden szakpolitika egy bizonyos diskurzus, egy bizonyos narratíva kíséretében jelenik meg. Nagyon fontos, hogy Európában itt tegyünk valamit, világosá téve, hogy nem a migránsok azok, akik a terrorizmust terjesztik és a szervezett bűnözés segítik elő. Köszönöm. Köszönjük. Mateusz a következő. Köszönöm. Második javaslatom az az, hogy hozunk létre egy adatbázist, ahol a migránsok, ahova a migránsok föltölthetik a CV-jüket, és így meg lehet állapítani, hogy megfelelnek-e a készségeik, képességeik azoknak a hiány szakmáknak, amely, amely tagállamban amilyen tagállamba szeretnének menni. Így a tagállam is könnyebben talál munkaerőt, és a migráns is könnyebben megtalálja azt az országot, ahol igazán szükség van rá, attól függően milyen nyelveket beszél, mihez ért. A, nagyon fontos tehát az, hogy mind a két fél megtalálja a szemítását, a befogadó állam, illetve a migráns is. Nem csak a migráns akaratát kell és szándékát kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy mennyire képes az integrációra azt hiszem, hogy ezzel a módszerrel átláthatóbb is lesz az EU. Én szakszervezeti múltal rendelkezem, és pontosan tudom, milyen nehéz akár egy európai polgárnak is belépnie a munkerőpiacra. A migránsok még komolyabb kihívásokkal állnak szembe, hiszen a nyelv is korlát lehet, és nem tudják, hogy elismerik-e a különböző képzés, képzéseiket az EU-ban. Ez az ön bizalmukat is megtépázza. Nagyon fontos tehát az, hogy megfelelő esélyt adjunk ezeknek a migránsoknak arra, hogy ebbe integrálódni tudjanak a munkaerőpiacra. Ide tartozik az is, hogy a migránsok különböző képzettségét elismerjék Európában. Elképzelhető, hogy több olyan képzettség van, amit azokban nem fogadnak el. Ehhez egy nemzetközi harmonizált ekvivalencia, ekvivalencia rendszerre van szükség. Itt ez egy adatbázis is lehet, olyan tanúsítványokra van szükség, amelyet az európai tagállamok elfogadnak. Hogyha lét, ahhoz, hogy létezzen egy ilyen rendszer, azt gondolom, hogy a különböző közszolgáltatásokba többet be kell ruházni. Elnök, köszönöm szépen. Az utolsó két elképzelésre először Teresa Jiménez fog reagálni. Muchísimas gracias, presidenta. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd mondjam el azt, hogy mennyire fontos egy ilyen ülés, mint a mai, hogy a migráns problémáról, illetve a migrációról, erről a jelenségről is beszélhetünk, amely a, kint van az utcán, és mindenkit foglalkoztat. Nagyon örülök annak, hogy a fiatalokkal erről a témáról cserélhetünk eszmét, és örülök annak, hogy a két szakbizottság együttesen ülésezik. Az Európai Unió szava hihetősége forog kockán. Azt hiszem, hogy ez rendkívül fontos. Itt játszódnak az események, ezen múlik minden, de természetesen a biztonság kérdése is fölmerül. A menekült válság, a migráció jelenségére meg kell találni a választ. A fiatalok szemében nagyon fontos az, hogy Európa erre hogy reagál, úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni. Beszélünk külügyi fellépésről, a külügyi szolgálat fellépéséről, itt szolidaritásról is van szó, de a szolidaritás kifelé irányul, de szerintem nem csak erre lenne szükség, hanem belső szolidaritásra is, viszont ezt egyelőre nem lehet tapasztalni az EU-n belül. Milyen üzenetet kívánunk eljutatni a fiataloknak, ha még arra se vagyunk képesek, hogy megegyezzünk egy ilyen problémában? Az is nagyon fontos, hogy a származás kérdését meg tudjuk oldani, az emberek Európába akarnak jönni, mint hogy Európa egy egész lenne, egy egység, de nem erről van szó. Nem mondhatjuk azt, hogy Európa mindent megold, nem. Azt gondolom, hogy a kiváltó okot, az eredendő okot kell mindig megvizsgálni. Nem szabad azt megengedni, hogy az embereket áruként kezeljék, az embercsempészek, illetve azok, akik szállítják a bevándorlókat, a migránsokat, hihetetlenül sok pénzt keresnek a migránsokon, nyomást kell gyakorolni, hogy tényleg az igazi problémával, a, az eredendő okkal foglalkozzuk. Itt szervezett bűnözés az egyik ilyen ok, az embercsempészet, az ember kereskedelem. Ez egy modern találmány, ezt kell megszüntetni, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor bármit is kérhetünk, bármiről is fantáziálhatunk, nem fogjuk ezt elérni. Tehát szolidaritásra van szükség a tagállamok között, de nagyon fontos az, hogy a problémát a gyökerénél kezeljük. Köszönöm. Thank you. We're going... Köszönöm szépen, nem nagyon van már időnk. Más nem jelentkezett. Úgyhogy hallgassuk meg az utolsó két téma esetében a fiatalok véleményét, reakcióját, Linda. Köszönöm. Mindenképpen kell arról beszélni, hogy az Európai Unió milyen narratívával viszonyul ez a kérdéshez, és milyen ígéreteket tesz. Vajon az Európai Unió saját érdekeit mennyire veszi figyelembe a migrációval kapcsolatban? Minden egyes megállapodás úgy tűnik, hogy úgy jön létre, hogy az Európai Unió saját érdekét veszi leginkább figyelembe. Ez elég kellemetlen helyzeteket szülhet. A fiatalok Európa felé jönnek reményteljesen. Vajon a jövőben mit fog? Valóban a jövőben ez mit fog ki, mit fog eredményezni, hogyha Európa csak a rövid távú érdekét viszi figyelembe, akkor mi, mihez vezet ez? Mi lesz a biztonsági helyzete? Mi lesz a szomszédságban, a, politi- a szomszédsági politikával? Az európai tagállamok közötti kapcsolatot, illetve Európa és a földközi tenger déli partján lévő országok közötti kapcsolatot kéne javítani. Vajon hogy lehet a kiváltó okokat megszüntetni? Ez politikai akarat kérdése. Az Európai Parlament elkötelezettségéről szívesen hallok, tehát hogy lobbizni kéne azért, hogy a szolidaritás megtörténjen, de erről keveset hallunk mostanában. Köszönöm, Andrea. Reagálnék az előző észrevételre valóban gondot jelent az egység hiánya az Európai Unióban, és össze kell dolgoznunk. Az normális, hogy eltérnek a vélemények, egyesülve a sokféleségben, ez a mottónk. Hogyan lehet ezt elérni? Az egyik lehetséges megoldás az, hogy a fiatalokhoz szólunk. A fiatalok könnyebben szót értenek egymással, könnyebben elfogadják a különbözőséget. Tehát továbbra is be kell ruházni az ifjúsági programokba. Amikor a fiatalok véleményét megkérdezzük, az azt jelenti, hogy jelentéssel ruházzuk fel azt, tehát értelmet látnak ebben a fiatalok. Nekünk is nagyon fontos az, hogy megrendezik a European Youth Eventet, az emberek kíváncsiak ránk, és arra is nagyon várunk, hogy az elképzeléseink meg is valósulnak. Az a ház, ahol nincs egység, ott hatalom sincs. Jó lenne, hogyha ez a ház, a tisztelt ház hat, ö, rendelkezne hatalommal. Köszönöm, Mateusz. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy támogatta ezt az elképzelést, örültem ennek. Mostanában manapság az Európai Uniónak jobban össze kéne zárni, és be kéne mutatni, hogy a tagállamok képesek arra, hogy együttműködjenek migrációs kérdésekben is. Mi hárman a legnagyobb ifjúsági európai rendez, int, ö, rendezvényt képviseljük, mi vagyunk a fiatal Európa képviselői, mi is azt mondjuk, hogy olyan Európát szeretnénk, amely szolidáris, amely egységes, és egy olyan Európát, ahol a fiatalokat is meghallgatják. Köszönöm, elnök. Az Európai Bizottság felé fordulok. Két percben szeretnének-e valamit mondani? Maria de Paulis, nem tudom hol ül, de Maria következik, parancsoljon. Um, thank you, uh, Mrs. Chair. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. A migráció kiváltó okaival kapcsolatban hadd említsek néhány példát végrehajtunk bizonyos a, a Power Youth kezdeményezést tíz országban, és itt részt vehetnek a politikai döntéshozásban a fiatalok, illetve a szakmai továbbképzéssel, szakmai képzéssel kapcsolatos, illetve szakképzéssel kapcsolatos projekteket is hajtunk végre. E, igyekszünk elemezni a munkaerőpiacot, és elkerülni az oktatás és a e, munkaerőpiac közötti eltéréseket. Aztán a képesítések elismerése is fontos téma a e, partnerországban, hogy erősítsük a mobilitást a tagállamok között. Ezek ezzel természetesen a kiváltó okokat mindet nem tudjuk megoldani. Gyermekkortól kezdve foglalkozni kell ezekkel a problémákkal. A ma gyermekei a következő migrációs generációt fogják majd adni. Nagyon sok migráns gyermek érkezik Európa, Európában, ba, akiket nem kísérnek, kísérő nélkül érkeznek, ezért nagyon sebezhetőek. Számos intézkedés végrehajtására kerül sor, a legtöbb a főigazgató támogatásával a bizottságban ennek a koherenciáját biztosítandó. Emellett a különböző végrehajtott politikák sorbavételére is sor kerül. Aztán az ECO humanitárius irodával is együttműködünk, hogy oktatást biztosítsunk, és az alapvető szükséges szolgáltatásokat a menekültek számára. Ezek csak, ez csak néhány példa, többet is tudunk, több példáról is be tudunk számolni, hogyha szeretnék. Köszönöm szépen, és köszönöm a, a vendégeinknek is. A valóság az az, hogy az Európai uniós intézmények megpróbálnak valamilyen megoldást kínálni a migrációs válságra, de ezt gyakran a tagállamok blokkolják ezeket a megoldásokat. Ezek azonban nehéz témák, legyünk őszinték. A politikusok, a közvéleményre is kell, hogy reagáljanak. Egy dolog itt beszélni, másrészt hazamenni és otthon kiállni és konszenzusért küzdeni. nemzeti kormányok a nemzeti hangulatra reagálnak, illetve a közvéleményre reagálnak. Úgyhogy egy jobb, koherensebb Európá eh, érdekében minden szinten kell eh, dolgoznunk. Köszönöm szépen, kedves kollégák, köszönjük meg a fiataloknak, hogy eljöttek ma. And I think it's a good idea that we share in different committees here in different... Jó dolog eh, itt a különböző szakbizottságokban megosztani ezeket a eh, gondolatokat. Köszönöm szépen a részvételt, remélem, hogy a kollégák ugyanilyen fegyelmezettek lesznek a következő vitapont tárgyalása során is. Megint csak egy migrációs téma következik. A 13-as napi rendi pont. Ez egy közös jelentés.